Possiamo iniziare i nostri lavori. Elkezdjük a délutáni ülésünket. Na, igen. Az első jelentés. Huszonöt perc áll rendelkezésünkre Francisco Sosa Wagner kap szót, ő az előadó. Köszönöm szépen! Ahogy már eh, az elnök asszony mondta, itt egy eh, olyan eh, véleményről van szó, amelyet az Envi bizottság készít, és a témája pedig a 2003 per 87 EK irányelvnek, az üvegházhatást okozó gácsok kibocsátási kvótáiról van szó, és pedig a kvóta árverezés eseménynaptára vonatkozó rendelkezésének tisztázása. Tehát itt tisztázni kell a ETS helyzetét. Szerintem nem szükséges az, hogy itt a bizottságban elmagyarázom, hogy mennyire lényeges. A kibocsátás kereskedelem, hiszen ez egy alapvető európai uniós jogszabály. Nagyon fontos az ellenőrzés, nagyon fontos a környezetvédelem, és nagyon fontos az is, hogy az európai ipart és az energia ellátás hogyan állítsuk át egy környezetbarátabb formára, ami széndiokszid szegénységet jelent. Tehát egy eszközről van szó, amelyet az iparpolitikában alkalmazunk, és a környezetpolitikában is az Európai Unióban. Ezt szerintem most nem kell külön hangsúlyozni, minnyáján tudjuk, és azt is tudjuk, hogy mennyire lényeges a bizottság ezen javaslata. A bizottság tehát azt javasolja, hogy egész egyszerűen megváltozzon az árverezések ideje. Ez a bizottság javaslatának a lényege. de azért néhány kételj is felmerül. És pedig az, hogy a bizottság módosítási javaslata a jelenlegi kibocsátás kereskedelmi rendszerbe illik-e. Hiszen ez a szabad piac elvein épül fel. A piacnak működnie kell, és a piacnak kell itt az árakról is döntenie. Tehát ez a piac mögött lévő ideológia. Tehát a piac működése a gazdasági válságban is lényeges, azonban a gazdasági válság miatt változások következtek be, és ezeket a változásokat a bizottság pedig aggasztónak tartja. Mindenki számára, aki ezen a piacon tevékenykedik. Az ár lezuhant, és Éppen ezért sokkal olcsóbb megvásárolni a tanúsítványokat, és olcsóbb lett a környezetszennyezés is. Azonban nagyon fontos, hogy a céljainkat elérjük. A piacon óriási változások következtek be, éppen ezért a bizottság lépni is szeretne általános fenntartások is vannak. Tehát, hogyha a piac változik, akkor, akkor változik. Tehát ez nem olyan rossz, hiszen itt az árak megalapításáról is szó van, a piaci árak megalapításáról, azonban itt különféle kölcsönhatások vannak. Nem minden piac reagál megfelelő módon a keresletre és a kínálatra. Már eléggé messze jutottunk, hogy elgondolkozunk azon, hogy nem szükséges-e valamilyen állami közbelépés. Hiszen ez a piac termész, nem természetes piac, ezt a piacot létrehozták, és pedig bizonyos célokkal. Itt az alap ellenvetés, az ideológiai ellenvetés, kifogás a piaci szabályok megváltoztatása ellen úgy védhető ki, hogy tudatosítjuk, hogy a legtöbb piac ismer ilyen változásokat, és éppen ezért nem kell aggódnunk emiatt. Ez egy természetes dolog. Megvannak a céljaink, ez pedig az, hogy az ipar és környezetpolitikát a helyzethez igazítsuk. Erről a problémáról már elég régóta folyik a vita. És én szeretném most a kollégáktól hallani, természetesen az árnyék előadóktól, és a többi kollégától is, hogy nekik mi a véleménye ebben a tekintetben. Az én javaslatom pedig az, hogy támogassuk a bizottság javaslatát. Ez az alap álláspontom, de szeretném a többi kollégának a véleményét is hallani. Köszönöm. Most három percre Jordán asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném támogatni, amit hallottunk az előadótól, tehát a bizottság szabályozni kíván egy területet, amerről úgy gondoltuk, hogy piacként működik majd. Nagyon óvatosan kell itt eljárnunk. Több témáról is szó van. Az első az, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy működik az ETS rendszer. Néhányan azt mondják, hogy igen, néhányan, hogy nem. Az árak nagyon alacsonyak a gazdasági válság miatt. Mások meg azt mondják, hogy működik hiszen eh, nagyon jó úton haladunk a 2020-as célok elérése érdekében. A kettes számú kérdés az az, hogy ez a mechanizmus eléggé ösztönöz-e a környezetbarát technológiákra? Nem. Hiszen eh, a széndiokszid kibocsátási árak túl alacsonyak, és a potenciális befektetőket nem ösztönzi ez, hogy eh, környezetbarát technológiával fektessenek be. A következő kérdés az, hogy megengedhetjük-e magunknak ezt itt a gazdasági válság közepén. Tehát megengedhetünk-e magunknak magasabb széndiokszid árakat? Főleg akkor, hogyha a recesszió fog, folytatódik. Mi a megfelelő kibocsátási ár? Hogyha magasabb az ár, akkor eléri a maximumot. És természetesen itt a európai és a tagállami közbelépéseket is harmonizálni kell, hiszen néhány tagállam a saját intézkedéseit szeretné alkalmazni. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy piaci mechanizmusról van szó. És uh, itt uh, valamit teszünk, de szerintem uh, ideiglenesen kell intézkednünk. Nem szabad az európai piac versenyképességét csökkenteni, hiszen ez munkahelyek elvesztéséhez vezetne. A bizottságnak itt korlátozott hatáskört kell adni, nem technikai dolog ez csupán, hanem politikai is. Tehát az Európai Parlamentnek megfelelő áttekintést kell nyerni a dologról. Úgy gondolom, hogy arról is el kell vitáznunk, hogy az ETS rendszer 2020 után milyen hosszú távú célkitűzéseket kapjon. Hiszen a kibocsátás kereskedelem az ipar és az energia területét öleli fel, és az itteni befektetések pedig évtizedekig tartanak. Rövid távú intézkedések nem megfelelő megoldást jelentenek, tehát stabilitást kell a befektetőknek létrehoznunk, és Szólni kell majd a reformról is 2020 után. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, oltasszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az ETS mechanizmus, ez teljesen piaci mechanizmus. És számos téma volt, amely egészen jelentősen csökkentett az indioxid árat. A gazdasági visszaesésben csökkent az ipari termelés, itt van a szerkezetváltás számos kelet-európai tagállamban, ahol leépült az ipar. Akkor itt úgy gondolom, hogy néhány dolog itt jó volt önmagában. de mégiscsak a hatás az, hogy az árak lementek. Tehát nemrég fogadtunk el az energiahatékonysági irányelvben megfelelő energiahatékonysági célokat. Ez a bizottságot pedig arra ösztönzi, hogy a bizottság értékelje újjá itt az engedélyek kérdését, hiszen ennek természetesen kihatása lehet a széndiokszid piacra és az MEA 300-as programra is szükséges majd források megszerzése. Tehát itt másfél milliárd engedélyről esetleg át lehetne tenni kettőre. Tehát itt ezen a szinten nem működik ez a piac úgy, ahogy szándékoztuk volna, hiszen azt szeretük volna elérni, hogy az alacsony kibocsátású technológiába történnek a befektetések. Néhányan rákérdeznek, hogy lényeges ez? Hiszen már megfelelő úton vagyunk a széndiokszid kibocsátás csökkentésével. Tehát 2020-ra elérjük a 20%-ot. Egy kis utána járás azt mondja, hogy itt ez az árcsökkenés ellenére van, nem miatta. Fontos az, hogy hosszú távú jelzést adjunk az iparnak, hogy alacsony szénkibocsátású technológiába fektessen be. Hiszen az LTS e nem gyakorol nyomást az iparra. Az iparnak nem túl nehéz elérni a 2020-as célokat, de most már egy kicsit tovább is kellene tekintenünk 2050-ig. És hogyha alacsonyak a kibocsátás árak, akkor nincsen keretük, amiben eh, a befektetéseiket megtegyék. Tehát működjön az ETS úgy, ahogy az eredeti szándékunk volt, de az is igaz, hogy eh, alacsonyabbak az árak, mint ahogy a kezdetén képez, képzeltük. Tehát a jelenlegi árakról, árvezésről egy óriási vita zajlik, de szerintem eh, a bizottságnak van egy nagyon eh, észszerű javaslata. Jogbiztonságot kell itt eh, biztosítani a különféle enged engedélyek tekintetében. És itt önmagában ez a szén árát nem fogja befolyásolni. A bizottságnak eh, további intézkedésekkel is elő kell hozakodnia. Tehát itt igazából mi szüksége nagyon sok módosítóra, de egyetértek az előadóval, hogy támogatnunk kell ez, a bizottságot ezzel az egyszerű jogi eljárással. Köszönöm. Tó. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit eh, furcsáva hallgatom, hogy ez egy eh, klasszikus piachoz hasonlít, és éppen ezért a lehető legkevesebbet kell beavatkozni, eh, mert akkor fog jól működni. Ugyanakkor eh, azt azért ne felejtsük el, hogy ez a piac nem is létezne rendelet nélkül. Eh, a rendelet teremtette a piacot, ez nem egy olyan piac, amit mi szabályozni akarunk, hanem egy olyan rendelettel kelt életre, amit mi alkottunk. És az, hogy ha konstatáljuk azt, hogy nem működik ez a piac, az azt arról szól, hogy a jelzések, amelyek elérkeznek a jogalkotóhoz, azok betegségről árulkodnak. Mit mond a, a válság? Azt mondja, hogy a kibocsátási árak alacsonyak, Korábban ugye e, előzetes várakozások alapján határoztuk meg az árakat, és a 20%-os csökkentés úgy tűnik, hogy azért fog majd bekövetkezni, mert válság van, nem pedig azért, mert jól végeztük el a munkánkat. Tehát a válság lesz az, ami a üvegház hatású gázkibocsátásunkat megfelelőképpen csökkenti. Emellett ott van a világbanki jelentés, amelynek a konklúziói szintén drámaiak voltak. A Emellett Európában innovatív finanszírozási eszközökben gondolkozunk. A kvóták árverésre bocsátása 30 eurós áron az 200 milliárd eurós bevételt is jelenthetne, miközben ugye innovatív finanszírozási módszereket keresünk. Tehát ennek a piacnak a hatékonyságára jobban oda kell figyelni. Ami a zöldeket illeti, úgy gondoljuk, hogy az ETS reformot a lehető leggyorsabban meg kell ejteni. Ez egy olyan piac, amely amelynek működéséhez erős szabályokra van szükség, mert több száz millió tonna kibocsátásról van szó, illetve azt kell szabályozni. és meg kell vizsgálni azt is, hogy mi van mindez mögött. 1,4 milliárd tonna kibocsátást kellene befagyasztani, és ahhoz, hogy jobban működjön ez a piac, ki kéne tűzni a 30%-os csökkentési célkitűzéseinket 2050-ig.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 kemény kompromisszumot kötöttünk a klímapolitikában. Nagyon nehéz volt ebbe a kompromisszumba beleegyezni egyes országok számára, és nehezen érintett, keményen érintett bizonyos iparágakat is egyes országokban. A, ezek az iparágak, ezek az ipari létesítmények kemény munkával alkalmazkodtak a az előírásokhoz, a követelményekhez, ezzel csökkent a befektetési szintjük, a benchmarkok, nehezen elfogadható benchmarkok jöttek hatályba, léptek hatályba, és ehhez képest eh, egy új eh, gondolattal, egy új eh, bizottsági javaslattal 900 millió kibocsátás eltűnne a piacról egy bizottsági döntéssel. Aztán nem lehet tudni persze, hogy két vagy három év múlva nem történik-e további furcsa beavatkozás. Ez egy, ez egy mesterséges piac, ezek mesterséges beavatkozások, mesterséges árukat eh, adnak el, vesznek, eh, adnak, vesznek ezen a piacon. És ez a piac egy EU politikának a az eredménye. Ugyanakkor mégiscsak piaci szemléletre van szükség, a piac vezessen bennünket, nem pedig az adó rendszerek. A piac megfelelően reagált, a termelés csökkent, az ipari termelés csökkent, ami azt jelenti, hogy az árakon keresztül megfelelően reagált a piac is erre a termelés csökkentésre. Érdemes lenne kitartani a piaci folyamatok mellett. Olvastam egy Deloitte jelentést, amely a globális hatásokról szól. Az első öt helyezett ország között csak Németország szerepel európai országok közül, de még ő, az ő helyzete sem túlságosan biztató. Németország egy rendkívül versenyképes ország, de még ők is kikerülhetnek az első ötből a Deloitte listáján. Magasak ugyanis a munkaerőköltségek. Ha elfogadjuk a bizottság javaslatát, akkor annak nagyon messzeható következményei lesznek. A német gazdaság, csak úgy, mint a többi európai gazdaság fogja megfizetni ennek az árát, növekedni fog az energia ára, és csökken a versenyképesség. Köszönöm. Van-e még valaki a képviselők között, aki hozzá szeretne szólni? Pani Przewodnicząca, uważam, że Omawiana dzisiaj zmiana dyrektywy. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy az irányelv módosítás az Európai Bizottság számára egy korlátozás nélküli mandátumot ad az árverési naptár meghatározására, megváltoztatására, amely alapvetően felborítja a piacot. Így befolyásolni lehet a különböző piaci input értékeket. Az ETS piaci beavatkozás azt bizonyítja, hogy a piac bizonytalanul működik. Mindez nem felel meg a 290-es cikknek, a szerződés 290-es cikkének. Delegált aktus ugyanis nem fogadható el egy jogszabály kulcsfontosságú részeivel kapcsolatban. Márpedig itt az emissziókereskedelmi rendszer egyik legfontosabb elemét akarjuk megpiszkálni. 1,74 százalék a volumene a kereskedelemnek, ezt nem lehet, nem lehet delegált aktusban szabályozni egy ilyen szabályozásnak negatív kihatása lehet a termelésre, különös tekintettel az energia termelésre. Az Európai Bizottság tevékenysége nem az emisszió kibocsátás csökkentésére irányul, hanem árnövekedést fog eredményezni. Én tehát nem tudom támogatni ezt a szabályozást. Köszönöm. Hm. Pani Lárszka Bobbi. E, asszony következik, köszönöm. Hol asszony azt mondta, hogy ez egy egyszerű szabály, egyszerű javaslat, gyorsan el kellene fogadnunk. Ugyanakkor ez az egyszerű e, szabályjavaslat e, engem azokra a heves vitákra emlékeztet, amelyek a 90-es években zajlottak. Mi a határ a piac tervezés és a piac gazdaság a tervgazdálkodás. között. Hol van, hol húzzuk meg a határt? Amit itt most beadunk, az benyújtunk, az egyfajta uh, széndiokszid adó, amelynek sok köze nincs sem a kibocsátáshoz, sem a tőzsdéhez. Itt a bizottság a hátsó ajtón keresztül próbálja becsempészni ezt a széndiokszid adót, hogyha a bizottság szabályozza meg az összes bemeneteli értékét ennek a rendszernek, akkor az szabályozás a hátsó ajtón keresztül. Emellett felmerülnek bizonyos eljárásbeli kérdések és Az Európai Bizottság már eldöntötte, hogy mi lesz ennek az ügynek a sorsa. A parlament éppen ezért kicsit furcsán érzi magát, mert arra számít a bizottság, hogy egyszerűen rábólint a parlament arra, hogy 900 millió tételnyi engedélyt kivonnak a rendszerből. A bizottság egy ENVI meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy ezt úgymond a parlamentnek formálisan el kell fogadnia, tehát azt várják tőlünk, hogy bólintsunk rá erre a javaslatra. Ők a formal approval kifejezést használták, tehát formálisan jóvá hagyni ez abban az értelemben egyszerű csak, hogy azt várják el tőlünk, hogy egyszerűen rábólincsunk. Holott a kérdés nem annyira egyszerű, mert ez egy olyan tervezet, amelynek konkrét hatása lesz egy sor ipari létesítményre, vállalkozásra, iparágra. Ezeket a következményeket pedig fel kell mérni. Köszönöm. Vidal Quadras úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha az EHS-t meg kell változtatni, akkor természetesen a jelenlegi válság befolyásol minket. Nagyon nagy ez a válság, a gazdaság is máshogy működik. Tehát főleg a kis és középvállalatoknak vannak problémáik. Sok millió európai elveszíti munkahelyét. Ez az egyik dolog. A másik pedig az ár. Megvan a célunk, és a célunk pedig az, hogy egy bizonyos számú kibocsátási egységet kivonunk a piacból. Ez például növekvő áram, árakhoz is vezetne. A válság egészen addig elvezethetne, hogy az energiaintenzív vállalatok konkrét nehézségekkel küzdködnek. És a fogyasztóknak is többet kell majd fizetniük a villanyszámláért. Ez pedig eh, ismét torzítja a versenyképességet. Ez a lehető legrosszabbkor történt. És igazából mindig ugyanarról van szó. Pillanatnyilag a dohai csúcson vagyunk, és a legnagyobb versenytársaink, akik a legnagyobb kibocsátók is, nem túlságosan készek arra, hogy nemzetközi megállapodásokat írjanak alá, és hogy globális piacon működjenek együtt velünk. Ez azt jelenti, hogy saját magunkat gyengítjük a többiekkel szemben. Én ezt pedig nem tartom túlságosan észszerűnek. Főleg eh, akkor, hogyha a Dohai konferenciára tekintünk, és a csekély elvárásokra. Na, még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Az EHS mesterséges piac, fentről lefelé szerveződő piac. És eh, pont az ellentéte az igazi, spontán működő piacnak, amely lentről felfelé építkezik. Természetesen ennek is kihatásai vannak, ez nyomaszt minket, és a jelenlegi problémát is ez okozza. Hogyha tényleg az a helyzet, hogy megadjuk a bizottságnak a lehetőséget, hogy közbelépjen a piacon, amennyiben szükséges, akkor eh, egy teljes bizonytalanságban élünk, és természetesen a piac is. a EHS 10-es cikkében az van, hogy előre kell látnunk a terv egészét, főleg ami az időpontra vonatkozik. Főleg abban a tekintetben, hogy megvizsgáljuk a kibocsátás mennyiségét. Tehát igazából ez csak az egyik ellentmondás, amelyet itt látok. Tehát ezt így nem vállalhatom. Vidal Quadras úr egy kicsit profitált abban, hogy nem figyeltem annyira az órát. Na, Rajl úr kap szót. Elnök asszony, hogyha megnézzük, hogy pontosan mi a helyzet, akkor azt kell megállapítanunk, hogy Európában nem túl nagy a növekedés, tehát igazából kevesebb tanúsítványra van szükségük a vállalatoknak, mint amennyire számítottak. Magasabb az energiahatékonyság, ennél fogva gyakorlatilag megint csak kevesebb ETS tanúsítványra van szükség. Több az alternatív energiaforrásunk, erre helyeztük a hangsúlyt, tehát megint csak kevesebb egységre van szükség. Hát jó irányba mennek akkor a dolgok, de úgy tűnik, hogy a gazdaság másfelé vette az irányt, és a tagállamok, ugye, akiknek esetleg nem jön be a számítása, azok most hirtelen változtatnak a gondolkod, elkezdenek másként gondolkodni. De hát amikor valami nem tetszik, akkor nem tudunk csak úgy bele nyúlni egy rendszerbe önkényesen. Azt sem értem, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem érjük el a csökkentési céljainkat, hát tehogy nem. Inkább arról van szó, hogy nem oda megy a pénz azoknak az országoknak a kasszájába, ahová terveztük, de hát ez az ő problémájuk. De hát most nem lehet akkor azt kikiáltani, hogy hm, belegyúrunk a piac működésbe, és megemeljük az egységeknek az árát. Hát ez, ezt ilyen önkényesen nem lehet. Tehát szerintem semmiféle jogbiztonságról nem beszélhetünk, és stabilitás sem adunk, hogyha most így járunk el. Pont ellenkezőleg. Itt önkényes viselkedésnek engedünk teret, és Vidal Quadrasnak teljesen igaza van. Ez egy intervenció, méghozzá egy súlyos intervenció. Egy olyan rendszer, amelyben Mindenki megbízik, a jövőben ezáltal egy teljesen megbízhatatlan rendszer lesz, mert nem szolgáltat jogbiztonságot. Szerintem teljesen rossz irányban járunk. És amit a parlamentben zajlik, azt kell mondanom, hogy egyszerűen skandalum maga az eljárás, ahogy már az előttem szólók is mondták. A nagy frakciókban megkérik a bizottságot, hogy egy kicsit még gondolkodjanak ezen. Itt csak tényeket rögzítünk, és már rohannánk előre. Tehát vagy tényleg társogalkotóak vagyunk, vagy nem, és akkor minden megy úgy, ahogy a bizottság elképzelte. Szerintem ezt így nem lehet annyiban hagyni, a parlamentnek is megvan a maga joga, hogy a szavát hallathassa. De jó képviselő. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hmm, nem is azt akarom itt hangoztatni, hogy mennyire indokolatlan a bizottság eljárása, hiszen ez már itt elhangzott, hogy a komitológia eljárását alkalmazzák, miközben ugye nekünk is hallatnunk kellene a hangunkat. Arról sem akarok mondani semmit, hogy most mi a piac szerepe. De az Achilles inja, a, a fájó pontja ennek az egész ügynek gyakorlatilag ott van, hogy megmarad-e az esélyegyenlőség az Európai Unión belül, vagy sem. Most ezen próbálunk változtatni, ugye? Hiszen, hogyha kibocsátási tanúsítványokat 900 millió tonna nagyságban most visszavonnak, és akkor nő majd a CO2 ára, és 2013-tól kezdődően közvetlen támogatásokat fizetünk majd az energiaintenzív iparágaknak, mert pedig úgy tűnik, hogy erre teremtünk lehetőséget. Viszont csak azok az országok fogják tudni ezt megengedni maguknak, amelyeknek megvan a lehetőségük erre, akkor nőnek az árak, de a közvetlen támogatások nem lesznek engedélyezettek az energiaintenzív ágazatok számára. Nagyon-nagyon különbözőek az álláspontok itt az iparágoknak a kisegítését illetően az egyes tagállamokban. És én úgy látom, hogy a verseny akkor lenne egyenlő, ha mindenkinek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tagállamok támogassák az iparágaikat, amelyek úgymond energiaintenzívek. Vagy harmonizálni kell a jogalkotást. Annak érdekében, hogy minden tagállam támogathass, nyújtson ilyen támogatást. És hát itt van a gyenge pontja ennek a javaslatnak, hogy a versenyfeltételek az ipar számára az Európai Unión belül sajnos teljesen más irányba fognak fejlődni. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk. Hát azt kell mondanom, hogy nagyon jó, hogy itt vagyunk, és és egyet tudok érteni azokkal, akik előttem szóltak, pedig ez ritkán van így. Vidal Padrasz úrral is egyet tudok érteni, aki azt mondta, hogy az ETS nem megfelelő piaci mechanizmus. Én ezt legalább két-három éve mondom itt a szakbizottságban. Teljes mértékben művi, administratív terheket ránk róvó rendszer, nem egyfajta alapszolgáltatásról van szó, és még egyszer mondom egyszerűen az administratív teher a legnagyobb, tulajdonképpen nem is, nincs is mit tervezniük a vállalatoknak, vállalkozásoknak. Mert a jogbiztonság, a szabályozási biztonság az abszolút nem adott, hiszen amikor éppen úgy tartja kényekedve a bizottságnak, akkor közbelép. Nyilván vissza kell fogni a túlzott kibocsátást, de én úgy gondolom, hogy ezt egy adóval sokkal inkább elérnénk. Az én országomban, az Egyesült Királyságban éppen most van a pipeline-ban, hogy úgy mondjam, egy nemzeti mechanizmus, egyfajta CO2 adó, és talán helyes most azt hangsúlyozni, az USA-ban nem azért csökkennek a kibocsátások, mert kiváló bürokratikus eszközökkel érik ezt el, hanem azért, mert a piaci erők ezt diktálják, és ezeknek ez a következménye. Szerintem ezt helyes lenne figyelemmel kísérnünk, és valamit tanulni belőle, főleg akkor, hogyha palagáz fontosságát most már Európában is felismerték. Köszönjük szépen. Rübig úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Hát amit meg tudunk állapítani, és éppen ma reggel nyomon követtem a híreket is a tévében, az az, hogy acélműveket vál, zárnak be Olaszországban és Spanyolországban, egy harmadával csökkenteni kell a termelést, azért, mert Európa már nem versenyképes ebben az ágazatban. Tény az, hogy a bizottság ugye most azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ig 20%-át a GDP-nek a reindustrializációra költsük el. Hát nem tudom, hogy lehet-e így bármit is tervezni, hiszen ne felejtsük el, ugye, hogy most nem akarjuk támogatni azokat az iparágakat, ahol egyébként is nagy az elvándorlás, hanem támogatni kellene, hogy újakat hozzunk létre. Franciaországban ugye az az álláspont, hogy szükség van a támogatásra, de hát ez nem mindig van így. Tudjuk, hogy Dohában ugye tárgyalások vannak és lesznek, és akik oda mennek majd, azok azért jó, hogyha ö, tudják azt, hogy ö, a gáz árak Dohában sokkal kedvezőbbek, és ezért ki fognak vonulni megint csak a vállalkozások Európából. Akkor tudjuk itt tartani ezeket a nemzetközi vállalkozásokat Európában, hogyha jó árakat tudunk adni. És hogyha egy olyan ETS rendszert működtetünk, amelyel azt érjük el, hogy a legtisztább vállalkozások és termelési módozatok működnek nálunk. Az USA-ban mm, lehet, hogy valaki nem tartja be a kibocsátási értékeket, miközben itt meg, megszűnnek a munkahelyek, hát ez nem működik, ez nem jó. Valaki már itt említette az adókat, a brazilok, a kínaiak eh, abszolút nem is számolnak a CO2 terhelésekkel, úgyhogy az adó sem merül fel. De két-három százalékos áfa növekedéssel én azt gondolom, hogy eh, ezeket a kieső pénzeszközöket be tudnánk szedni. Ne felejtsük el még egyszer, nem szabad hagyni, hogy elvesztenek a munkahelyek Európában, egyszer nem tudjuk megengedni ezt magunknak. Köszönöm szépen, Brezsina képviselő kap szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. És még emlékszem azokra az időkre, amikor önök közül sokan az LTS e rendszert üdvrivalgással szavazták meg. És azok, akik megszavazták, annak idején úgy érveltek, hogy lehet, hogy ez bürokratikus mechanizmus, de piaci elveken működik. Én annak idején ellene szavaztam ennek a rendszernek. És most jött el az idő, hogy felébredjünk, és ne komplikáljuk tovább ezt az egész rendszert, annál, mint amilyen már most. Egy másik dolog, ahelyett, hogy beruházunk ebbe a rendszerbe, ezeket a beruházásokat sokkal inkább az újabb, zöldebb technológiákba kellene investálnunk, ahogyan az USA-ban, hiszen itt hallottuk, hogy ott nagymértékben csökkentek a kibocsátások. A magam részéről én úgy gondolom, hogy ellene kellene szavaznunk, tehát le kellene szavaznunk ezt a javaslatot. Ugyanakkor eljött az ideje annak is, hogy újra gondoljuk az átfogó megközelítést ennek a kérdésnek a kapcsán, és a gazdasági válság adta kontextusban tényleg új alapokra helyezzük a, az elgondolásainkat. Pródi úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy sor kérdésem van nekem is. Hiszen ez az ETS rendszer egy olyan rendszer, amit a piacnak találtak ki. És először is egy értelmezési kérdésem volna. Ennek a rendszernek az 50%-a gyakorlatilag ingyenesen hozzáférhető. Nem hinném, hogy tényleg így kéne működnie egy piacnak. És ez volt az első kérdés. Tudjuk, hogy válság van, és általában a válságban, talán a gázpiactól eltekintve, az USA beli gázpiactól eltekintve, a tüzelőanyagok tekintetében mindenképpen érzékelhető a válság, még hozzá az árakra, árakon érezhető teher miatt. Hogyha a kibocsátási jogok árát nézzük meg, akkor azok nak semmi köze nincsen, köszönő viszonyban sincsenek az említett piacsal. Éppen ezért nem hinném, hogy ez lenne a helyes eljárásunk. Tehát én nem hinném, hogy ez a jó piac befolyásolási lehetőség. Sokkal több mindenre lenne szükség ehhez. Globális szinten kellene például a kiotói egyezményt végrehajtani, És hogyha ez marad a rendszer, akkor nem fogunk tudni tovább jutni. Kell egyfajta alternatív megoldás még, ami azt jelenti, hogy megfelelő vámok lépnének életbe, kompenzációs vámok azon országok számára, akik nem tartják tiszteletben ezt a rendszert. Odi úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. talán egy kicsit annak hatására is, amit a kollégák mondtak, azért felmerül bennem a kérdés, hogy ki kell leönteni a gyereket is a fürdővízzel, vagy esetleg nem. Mit kellett volna tenni az Európai Bizottságnak? Nos, azt gondolom, hogy ennek a rendszernek egy elemzését kellett volna elvégezni. Ez egy rendkívül innovatív rendszer volt Eh, politikai kísérlet is egyben, politikai témáról, amely rendkívül fontos, az emissziós eh, kvóták eh, csökkentése, ugye 2020-ig, ez emisszió csökkentése 2020-ig 20%-kal, amelyről a döntés az előző mandátum alatt született. Nyilvánvalóan az alokációkat a, a tagállamok csinálják, a bizottság ezt felügyeli, és itt most egy egyoldalas kis anyagban kéri a bizottság azt, hogy mi egyezzünk bele abba, hogy ők szabályozzák ezt a piacot, mi pedig parlamenti képviselőként el kell, hogy döntsük, hogy akarunk-e egyfajta piaci felügyeletet, vagy valami fajta politikai felügyeletet akarunk, ami nyilván szélesebb hatókörű. Mit akarunk, hogy jól működjön ez? Ehhez viszont az szükséges, hogy egyfajta értékelést kapjunk. Szükség van megállapodásra a harmadik országokkal is, azokkal, amelyek a Kyoto részesei voltak. Milyen kapcsolataink vannak ezzel a kísérlettel kapcsolatban a világ többi részével? Ez természetesen egy teljesen más probléma, mint a széndiokszid adó. A széndiokszid adó az az importra vonatkozik. Én annak vagyok híve, hogy kapjunk egy tényleges és megbízható értékelést, amely a 2014-es választási körben lehetővé teszi számunkra, hogy politikai vitát folytassunk az állampolgárok előtt erről a kérdésről, illetve erről a kereskedelmi rendszerről. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, most pedig eh, a bizottság kap szót. Köszönöm, eh, elnök eh, asszony. Nagy érdeklődéssel figyeltük eh, és hallgattuk a képviselők hozzászólásait ebben a szakbizottságban. Néhány dologra már is reagálnék, mégpedig terveim szerint röviden. Ami a jelenlegi helyzetet illeti a terepen, nos, a bizottság elemezte a helyzetet, egy munkaanyag került kibocsátásra júliusban, két héttel ezelőtt egy hatástanulmány is kikerült a kezeink közül, amely a széndiokszid piac jelenlegi helyzetét vizsgálja részletesen, és valóban ez áll az aukciós rendszer megváltoztatásának hátterében is, illetve a back backloadingra vonatkozó új javaslatok, valamint a 900 milliós emissziós tétellel kapcsolatban is ez az anyag áll a háttérben. Emellett az érdekeltekkel is felvettük a kapcsolatot nyilvánvaló, és ezt senki sem vitatja, hogy az emissziós tételekből túlkínálat van a piacon, egyrészt a válság miatt, másrészt bizonyos szabályozói hatósági döntések miatt. Ezek részint a parlamentre, részint a bizottságra, részint a tagállamokra vezethetőek vissza. Tehát van egy egyensúlytalansági állapot ezen a piacon. Az Európai Bizottság javaslata ezt az egyensúlytalansági helyzetet akarja kezelni. A maguk a cégek is szeretnéknek egyébként egy ilyen fellépést, mert ugye cégek azt mondhatják, hogy alacsonyak az árak, így nem érdekel engem az emisszió kereskedelem. Ez egy kínálat-kereslet dolog. Nem gondolom, hogy még az ETS-en belül, amely szerintem egy jól működő piac és ez valami um, extrém dolog lenne, amit, uh, amit csinálunk. A, az emisszió az egy tagállami eszköz. Megfelelő-e az, hogy a tagállamok ezt piacra bocsájtják úgy is, hogy olyan az ára, amilyen? igazándiból ez egy józanész szerint hozott döntés, hogy egy tagállam mit visz piacra, mit nem, és mennyit, mikor. E, a hármas fázis 2013-2020 közötti e, adatok e, majd később lesznek meghatározva, tehát nem Nyilván nem erre vonatkozóan kéri a bizottság a delegációs felhatalmazást. Amit mi szeretnénk, az az, hogy a jogi felhatalmazásunk legyen világos. Erre tettünk egy javaslatot önöknek, és azt gondolom, hogy a november 12-i rendkívüli ülésen is a biztosunk erről beszélt. Nem akarjuk a hatásköreit elvonni az Európai Parlamentnek. Backloading javaslatot nem fogunk letenni az asztalra addig, amíg a parlamenti és a tanácsi döntéshozatali eljárás végül végig nem megy. Tehát nem akarjuk megkérdőjelezni a parlament hatásköreit. Felmerült az is, hogy eh, a 900 milliós eh, allowance-t eh, beklódolja a bizottság, komitológiai folyamat részeként tagállamok szavaznak rá erről, és a tanács is, valamint a parlament is a szokásos három hónapos felülvizsgálattal élhet, tehát megint nem vonunk el hatásköröket a parlamenttől. Azt is említették, hogy normális strukturális intézkedéseket is figyelembe kell venni. Hallottam azt, hogy persze szép dolgok ezek, de azért az ETS-nek a szerkezetét is át kell tekinteni, hogy ez az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság előfeltételei 2015-re ténylegesen helyükre kerüljenek. Valóban van egy ilyen jelentése a parlamentnek, amely tartalmaz olyan opcionális intézkedéseket, amelyek révén megerősíthető az ETS ami a backloading javaslatot illeti, ez egy technikai javaslat, az arra szolgál, hogy a piaci ingadozásokat elkerüljük, most nagyon alacsonyak az árak, hogyha a kínálatot egy kicsit megpiszkáljuk, akkor a hármas fázis ár szintje stabilabb lesz, és nem lesznek téves elvárások és várakozások a cégek részéről. Emellett utaltak itt a Dohai konferenciára, valamint harmadik országokra is. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a harmadik országokkal jók a kapcsolataink, önök is bizonyára tudják, hogy az emissziókereskedelmi rendszer össze lett kötve az Ausztrállal, tehát valamilyen bejelentettük azt, hogy ezt a két rendszert összekössük. Emellett Kínával is jók a kapcsolataink, kísérleti projekteket akarunk létrehozni emissziókereskedelem területén. Kár lenne, ha az Európai Unió azt bizonyítaná most, hogy ez a rendszer eh, nem méltó a fennmaradásra, mert szerintünk a válság közepette is eh, méltó a fennmaradásra. A többi ország is ebbe az irányba indult el, amikor a saját eh, kibocsátásaikat csökkenteni akarnák. Tehát az ETS egy hatékony rendszer, azt szeretnénk, hogy az maradjon hatékony árakkal, észszerű árakkal, olyan árakkal, amelyek nem túl alacsonyak. Remélem, hogy a parlament ezt a javaslatot jó szívvel fogadja. Köszönöm. Köszönöm. Most eh, a raportőr kap szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm. Azt gondolom, hogy eh, megtettük azt, amit a folyamat jelenlegi szakaszában megtehetünk, meghallgattuk egymás véleményét. Raportőrként örültem volna annak, hogyha több az én álláspontomat megerősítő véleményt hallok, de most egy folyamatnak egy bizonyos szakaszában vagyunk, meg kell várnunk a frakciók álláspontjának kialakulását, és meglátjuk majd, hogy hogyan alakul az az anyag, írásos anyag, amit elkészítünk. Hadd mutassak arra rá, hogy ez a szakbizottság, a bizottságot felkérte arra, hogy az energiahatékonysági irányelv irányelv felülvizsgálata kapcsán hozzon ilyen javaslatot hozzánk, mint amilyet most hozott. Azt gondolom, hogy konszekvensnek kell lennünk, legalábbis az egyik jogalkotási munka, amit végzünk, ne kerüljön ellentmondásba a másikkal, egyik dosszié a másikkal. Ez, eh, erre szükség van. Tehát eh, szeretném, hogy eh, a ha ez a munka sikeres lenne, az Európai Bizottságnak adott felhatalmazás az egyrészt időszakos, másrészt pedig különleges. Nem lesz ebből gyakorlat, nem maradhat ez gyakorlat, mert az a piac természetét változtatná meg, tehát ideiglenes és rendkívüli felhatalmazásról van szó. Ugyanakkor megragadom a lehetőséget arra, hogy oda kell figyelnünk a piac fenntartásának szükségletére, szükségességére. Szükségünk van erre a szakpolitikára, ezt a szakpolitikát ugyanis arra találtuk ki, hogy a különböző célkitűzéseinket, környezetvédelmi, ipari célkitűzéseinket megvalósítsuk. Jó lenne, ha ez a piac életképes maradna, és gyümölcsözően működne. Köszönöm, mondja az elnök. Emlékeztetnék arra, hogy van még egy időpontunk, hogy megvizsgáljuk ezt a lehetőséget, és pedig december 17-én. A módosítókat december 18-áig 12 eh, óráig kérném benyújtani. Akkor most eh, áttérünk a következő napi rendi pontra. Sean Kelly. Itt az illetékes. A vélemény címe pedig a természet a személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most, most akarsz szólni? Igen. Röviden bemutatnám a jelentésemet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném... Várjunk egy másodpercet, hogy elhagyják a termet azok, akik nem akarnak jelen lenni de megkérnék mindenkit, hogy gyorsan hagyja el a termet. Uh, thank you once again, Madam Chair. Még egyszer köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy bemutathatom véleménytervezetemet a személyes adatok védelme. Annyit szeretnék elmondani ennek kapcsán, körülbelül száznál több rendezvényen vettem részt, amely ezzel foglalkozik, NGO-k, adatvédők, egyéb érintettek társaságában. Tehát nagyon sok munka elvégzendő még, és Főleg, hogyha belegondolunk a 95-ös bizottsági irányelvre, és belegondolunk a digitalizációba, a szociális hálózatra, az adatok védelme a bizottság számára is nagyon fontos és nagyon ambiciózus lépést tett. Nekünk meg támogatni kell a bizottságot. Ez a dolog arra is utal, hogy az alapjogok 8-as fejezetét is végre kell hajtani, ahogy ezt a Lisszaboni szerződés előírja. Az alapjogok most a belső piacon valósulnak meg, és itt a 14 per 1-es EUMS cikkre ügyelnék. A szakbizottságunknak kulcs szerepe van abban, hogy garantáljuk, hogy a lehető legmagasabb szinten védjék a személyes adatokat, és hogy ennek ne legyen olyan nem szándékolt következménye, amely szükségtelen bürokráciát ró az európai iparra. Nagyon fontos még az, hogy egyszerűsítsük, áramvonalasítsuk a szabályokat, csökkentsük az administratív terhet, és olyan környezetet teremtsünk, ahol ne adjunk teret az adatokat történő visszaélésnek, és eh, ahol munkahelyek teremtődhetnek. Nagyon fontos eh, részét képzi ez az európai politikának. Nagyon fontos az, hogy az állampolgárok bizalmát visszaállítsuk, és pedig egy teljesen tiszta, világos, átlátható adatvételemmel, ahol a kreativitás is szerepet játszik. Az én prioritásom az, hogy garantáljuk, hogy a végső szöveg egy kiegyensúlyozott legyen, az alapjogok biztonsága, és a KKV-k, innovatív vállalatok és az ipar zökkenésmentes működését. Itt eh, az egy ablakos rendszert szeretnénk alkalmazni egész Európában, hogy erősítsük az egységes belső piacot. Most akkor szeretnék áttérni néhány eh, szempontra a jelentésemben. Eh, rövid leszek. Nagyon fontos az, hogy az elszámoltathatóság elve érvényesüljön. Inkább minőségi, mint mennyiségi adatvédelmet szeretnénk. Szeretnénk konszenzust, és szeretnénk fenntartani KKV kivételeket, ahogy a bizottság ezt javasolja. Fontos az, hogy ezáltal növeljük a versenyelőnyöket. Egy 164 módosítás érkezett a bizottság javaslatához. A javasolt módosítások főleg a vállalatokon, vállalatokat terhelő bürokráciát szeretnék egyszerűsíteni, és szeretnék a rugalmasságot is megnövelni. Főleg azokra utalok, amelyek az elszámoltathatóságra vonatkoznak, és a felügyelő hatóságra. Néhány fogalommeghatározás meghatározás az eredeti szövegben eh, javítandó, egyszerűsítendő. Itt eh, a minőségi megközelítést tartom prioritásnak a mennyiségi helyett. Nagyon fontos itt eh, az a kormányzás, amely a konszenzuson alapul, és amely csökkenti a bürokráciát, hiszen az adatvédelemben is erősen jelen van a bürokráció. Fontos, hogy hangsúlyozzuk a technikai megoldások szerepét is, hogy az adatok megfelelő módon védelemre kerüljenek. Ami a KKV-kre vonatkozik, szeretném a parlament figyelmét felhívni egy új hatástanulmány csapatra, amelynek a jelentését december 17-én mutatjuk be az ITRE bizottságba. Üdvözlöm azt, hogy az adatvédelem tekintetében a bizottság KKV-knak mentességet ad. Egy másik KKV barát pont, itt 80-as pont, és ez pedig az adatok átvihetősége. Ez egy technikailag megoldható adatátvitelű keret, amely megadja lehetőséget a KKV-knek hogy az információ menedzselési rendszeiket adatvédelem barát módon oldják meg. És hogy a 15-ös cikk értelmében hozzájuthassanak a megfelelő adatokhoz. Nagyon támogatom ezt. Ezen kívül örülök annak, hogy egyszerűsítés is előirányoz a dokumentum. Hiszen ezen a területen még nagyon bürokratikus eljárások vannak. És ismét szeretném kihangsúlyozni, hogy a jelenlegi mennyiség alapú szemlélet helyett inkább minőség alapú szemléletre van szükségünk eh, ezen a tekintetben is. Így eh, konzultációkat eh, szeretnék javasolni bizonyos kockázatos területeken. Szankciók is szerepelnek, ezek a szankciók pedig sokkal könnyebben végrehajthatók. Most gondoljunk az adatvédelem megsértésére, amely káros lehet. És csak is akkor, amennyiben minőségi kárt okozhatnak ezek az adatvédelem számára. Itt az egyes és a 154-es módosítóval utaltam erre. Ezen kívül még az egészségügyi szempontokra is szerettem volna kitérni. A 9-es módosítóm és a 19-es módosítóm arra vonatkozik, hogy a nagyon fontos szektor számára beazonosítsunk potenciális veszélyeteket. És a 28-as módosítóban és a 83 ában ban pedig a csalás elleni harc fontosságát hangsúlyoztam ki. Pillanatnyilag látjuk, hogy milyen visszaélések vannak Európában ezen a területen, és így a 17-es és a 71-es módosító. Igen, gyorsítsa. Az energiahatékonyság is nagyon fontos, és az intelligens hálózatok, az intelligens szállítási rendszerekkel pedig a 6-os per 4-es foglalkozik. Tehát ezen most itt átugrok, most átmegyek két egyéb témára, a 6-os per 4-es az adatok biztonságos kezelésére vonatkozik, amelyek eddig a jelenlegi gyakorlatban nem megfelelő kezelésben vannak. Nagyon fontos az, hogy milyen felügyelet, milyen ellenőrzés alá esnek ezek. Kicsit provokatív voltam ebben a módosítóban, hiszen itt vitát szeretnék generálni, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozni az ellenőrök igényeit a tényleges gazdasági helyzettel. Tehát nagyon fontos az, hogy itt érdek egyensúlyt hozzunk létre. A végső megjegyzésem pedig eh, eléggé sokáig elgondolkoztam azon, hogy hogyan tudunk itt eh, kapcsolatot találni az adat, tömeg és a feldolgozó, illetve az ellenőr között. A 26-os cikk foglalkozik ezzel, és eh, itt ismét a nem szándékos közvet, következményekkel foglalkozunk hát az adatok minimalizálását kell elérnünk, és így érhetjük el véleményem szerint a felhasználók és az ellenőrök érdekei között az egyensúlyt. Itt egy megfelelő modell kontextus is javasoltam. Itt az adat ellenőrre teszem a hangsúlyt. Például, tehát hogyha veszünk egy autót, garanciával, és rossz a motor. Akkor elmegyünk oda, ahol vettük, és nem a gyártóhoz megyünk vissza, és ott panaszkodunk, ahol vettük az autót. És néhány módosító a jelentésemben visszautal más kollégáim módosítóira végezetül. Szeretnék köszönetet mondani Jan Albrechtnek, a LIBE részéről és a többi LIBE árnyék előadónak, és a saját társ előadóimnak, a Juriból, Imkóból, Mariel Kalónak és Nátya Hirsnek. Rengeteget dolgoztunk, kilenc hónapig, és ö, folytatjuk. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm. Elnézést kérek azért, hogy kicsit sürgetnem kellett, de szorít az idő. Megadom a szót az árnyék előadóknak, három percre korlátozzák, amit mondani akarnak. Tikau asszony kap először szót. Köszönöm, és köszönöm Kelly úrnak is mindazt, amit elmondott erről a véleményről. bizonyos mértékig támogatni tudjuk a témával kapcsolatos látásmódját, de bizonyos módosítói szerintünk gyengítik az eredeti javaslatot. Itt a komitológiára gondolok. Egyetértünk Kelly raportőrrel abban, hogy korlátozni kell a delegált aktusokat, illetve a végrehajtási aktusokat a technológiai semlegesség megőrzése érdekében, és összességében kevesebbet kell ezt a két aktus típus használni a Privacy by Design és Privacy by Default esetében az álnév, álnevesítés, illetve az anonimizálás témaköre fontos például a szociális hálózatok esetében. Szintén fontos pontja a vitánknak a joghatóság kérdése, illetve az alkalmazandó jog kérdése. Itt én párhuzamot vonnék a szabályozási keret és egyéb szabályozási keretek között, amelyek más országokban érvényesülnek. Az Egyesült Államokban ott van a patrióta törvény, amely vonatkozik azokra az adatokra, amelyet amerikai bázisú cégek dolgoznak fel, akkor is, hogyha ezeknek az amerikai cégeknek az Európai Unióban is van leányvállalatuk vagy fiókjuk. Emellett eh, megállapodás van eh, azzal kapcsolatban, hogy harmadik országok eh, ba történő adatközlés, SWIFT megállapodásra, PNR megállapodásra gondolok, ezek, ezeknek a rendeleteknek jobban meg kellene jelenniük ebben az anyagban is. Szintén el kell gondolkozni a beleegyezés koncepciójáról. Szerintünk ez a beleegyezés, a consent az explicit kell, hogy legyen, még ha nem is írjuk elő, hogy konkrétan milyen formát kell, hogy öltsön a beleegyezés de hát mindenképpen ez a hozzájárulás, ez explicit kell, hogy legyen. Szintén fontos az, hogy mit kezdünk az elfelejtéshez való joggal, illetve az emlékezéshez való joggal, megint csak a social network vonatkozásában merül fel ez a kérdés. egyetértek Kelly eh, raportőrrel, hogy eh, különbséget kell tennünk az adatellenőr és az adatfeldolgozó között. A régi irányelvben ez a distinkció világos volt, az új rendelet tervezetben ezek kicsit elmosódnak. Én fontosnak tartom azt, hogy minden elem megfelelően meghatározott legyen, minden entitás tudja, hogy mi a teendője. Ami a biztonsági kockázatokat, illetve az azokkal kapcsolatos jelentési kötelezettséget illeti, érkeztek hozzánk visszajelzések a különböző ipari szektorok képviselői részéről. Ők úgy gondolják, hogy a 24 órás határidő kicsit rövid. Abban egyetértenek, hogy az áldozatokat, tehát a felhasználókat értesíteni kell, de természetesen értesíteni kell az ellenőrző hatóságot is 24 órán belül. Ez nem azt jelenti, hogy 24 órán belül meg kell oldani a problémát, vagy 24 órán belül fel kell tárni a biztonsági probléma okait. Itt egész egyszerűen csak arról van szó, hogy az adatszivárgás vagy adat titkosság sérülésről értesíteni kell az adott személyt, annak érdekében, hogy az különböző eh, védekező lépéseket tehessen. Itt most akkor abba hagyom, és megköszönöm a kollégáknak az együttműködést. Fiona hol következik? Köszönöm, elnök asszony. Én Valian képviselőasszony helyett beszélek, aki nem lehet most itt. Először is köszönöm a raportőrnek eh, a méreható jelentést, és eh, gratulálok ahhoz, hogy figyelembe vette a különböző ipari ágazatok, ipari szereplők eh, jelentéssel kapcsolatos, illetve az javaslattal kapcsolatos meglátásait. A bizonyos fontos kérdéseket nagyon észszerűen kezel, és azt gondolom, hogy jól együtt fogunk tudni működni. Külön örülünk az arányosság kérdésének, illetve annak, hogy ezt fontosnak tartja Kelly úr is, mert egyrészt el kell kerülnünk a túlságosan preskriptív, bürokratikus szabályokat, másrészt pedig azért védelmet kell nyújtani személyes adatok vonatkozásában. Ide tartoznak például a bürokratikus terhek, az administratív eh, szankciók, stb. A definíciók bizonyos tisztázása is nagyon időszerű volt a jogbiztonság érdekében. A hozzájárulás a fő szervezet és bizonyos adatkategóriák új definiálása nagyon hasznos. A raportőr kitekintett a pénzügyi szektorban és az egészségügyi szektorban várható következményekre és hatásokra. Nem szabad bürokratikus terheket ezekre az ágazatokra róni, anélkül, hogy az ügyfelek bármilyen módon profitálnának ebből. A delegált és végrehajtási aktusok hatókörével kapcsolatban üdvözöljük Kelly úr pragmatikus hozzáállását, amelyel törölte a nagyját ezeknek az aktusoknak. Nem szeretnénk, hogyha a bizottság saját feje után megváltoztathatná a szabályok lényeges elemeit. A módosítóinkban megpróbálunk a fennmaradó kérdésekkel is foglalkozni, és további javítási lehetőségeket tárunk fel, amelyek összességében nem mennek szembe a raportőr álláspontjával. Mi erősen disztingválni akarjuk az adatfeldolgozók és az adatellenőrzők funkcióját, ne legyen átfedés, tudjuk, hogy kitől mi várható el. Emellett az adat hordozhatóság és profiling, profilalkotás vonatkozásában is pontosabb megfogalmazást szeretnénk látni, emellett vannak bizonyos ágazati aggodalmaink is. Szeretnénk egy határozott véleményt megfogalmazni, olyan módon akarjuk, akarunk megfelelni az adatvédelmi aggályoknak, hogy az ne jelentsen plusz terhet a cégeknek, különösen a KKV-knak. Köszönöm. Most uh, Green Under Dotternek adom át a szót. Köszönöm. Be kell, hogy valljam, hogy Kelly úr tervezete egy kicsit megzavart, mert uh, itt uh, bizonyos káros, kockázatos adatokról is szól. Itt uh, elsősorban uh, azt észlelem, hogy csökken a az adatvédelem, és kevesebb eszközt kapnak az érintettek, például az Európai Unió, hogy védje az adatokat. Mi intézményként kijelentettük, hogy mi nem akarjuk gyengíteni az adatvédelmet. És körülbelül egy éve feketén-fehéren kifejeztük, hogy legalább olyan erősnek kell lenni az adatvédelemnek, mint a 95-ös irányelvben. A jövő értékeiről döntünk. Tegyük ezt úgy, hogy vállaljuk a morális felelősségünket. 2012-ben vagyunk, és nem a 80-as években. Elmondom a kifogásaimat. A hatos módosítóban Kelly úr azt mondja, hogy a harmadik fél bizonyos esetben kapjon felmentést. Ez sérti a szociálisan elfogadott normákat. Hiszen itt csökkenti a személyek adatának védelmét. És így nagyon nehéz a személy és a vállalat közötti adatvédelem. Tehát szerintem itt az adatvédelmi törvényeket eh, a kötelmi joggal kell összhangba hozni. És akkor el tudom fogadni. A 38-as módosítóban Kelly úr azt javasolja, hogy az adat szubjektumok eh, adatai milyen körülmények között milyen védelmet kapnak. Tehát eh, én nem támogatnám ezt. Hogy a biztos információ csere lehetővé váljon személyek és vállalatok között. Kelly úr 12-esben azt javasolja, hogy legyenek bizonyos kivételek. Így hálózati ellátók máshol is lehetnek. Tehát például amerikai szolgáltatók esetében az adatvédelem nem lenne megfelelő. Itt bizonyos kötelezettségekről is ír, itt névtelen adatokról ír. A névtelen adatokról mm, szerintem ne így döntsünk. Számomra nagyon problematikus, hogy ilyen, hogy nagyon sok dokumentációs kötelezettséget mozdít el. Tudjuk már 17 éve, hogy a vállalatok elég gyakran nem alkalmaznak megfelelő védelmi módszereket, és elég gyakran tárolnak adatokat, amelyeket meg kellett volna semmisíteniük. Három megjegyzésem van még, és szeretném, ha ezek felvételt nyernének. Nagyon fontos az adatok átvihetősége. És az átvihetőség érdekében feláldozná a védelem erősségét az átvihető adatok személyes adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok hatája alá esik. Tehát igazából szerintem ennek nincsen semmilyen hatása az iparra. Nagyon fontos az, hogy bizonyos EU-s személyektől ne vonjuk meg az adatvédelmet. Egyetértek, hogy tovább kell dolgozni és joga van a polgároknak arra, hogy elfelejtsék őket, mármint az adataikat. És ezt szerintem tisztázni kell, hiszen itt különféle szerződéses kapcsolatban álló egységekről van szó. Úgy gondolom, hogy az egyensúlyt ki kell terjesztenünk azokra is, akik munkát keresnek. Tehát Svédországban, a saját országomban eh, eléggé aggasztó a helyzet abban a tekintetben, hogy a munkát keresők adatvédelme milyen. A végső megjegyzésem az, hogy örülök annak, hogy eh, Kelly úr itt eh, a doping elleni fellépést is bevette. A sport nagyon fontos a társadalomban, és úgy gondolom Kelly úr, hogy nagyon kevesen gondoltak volna erre. Éppen ezért a támogatásomat eh, itt mindenképpen megígérhetem, a többi pont esetében nem feltétlenül. Köszönöm. Köszönöm. És most eh, köszönöm szépen. Most, aki felszólal, tényleg kettő percre korlátozza felszólalását, különben itt össze-vissza kerülünk. Vidal Quadrász úr, köszönöm, elnök asszony. Az utolsó európai adatvédelmi törvény 17 éve született, nyilvánvaló, hogy itt az ideje, hogy korszerűsítsük. A bizottság javaslata sikeresen emeli ki, hogy világosabb keretekre van szükségünk, amely nem akadályozza a digitális gazdaságot és bizalmat kelt. Természetesen egyensúlyra van szükség, az adatvédelem szükségessége, és a vállalatok igénye között. Tehát itt figyelembe kell venni az alapjogokat, az alapszabadságokat. Kelly barátom egy átfogó jelentést írt, és egyetértek eh, vele abban, hogy csökkenteni kell a vállalatokra nehezedő adminisztratív terheket. Számos kezdeményezésünk van, hogy hogyan szeretnénk a foglalkoztatást és a növekedést az európai ipar számára lehetővé tenni itt a válság közepette. És hogy ezzel a politikával összhangban álljon az adatvédelem, nem szabad a cégeket túlzott bürokráciával leterhelni. Hiszen a dokumentációikat is észszerű módon kell kézben tartaniuk. Vannak olyan idők, amikor szükséges az, hogy amikor egy felhasználó szolgáltatás vesz igénybe, akkor a személyes adataira is rákérdeznek. Itt konszenzust találunk, abban a tekintetben, hogy minimalizáljuk a terheket jó elképzelés az is, hogy dicsérjük meg azokat a cégeket, akik jól végzik az adatvédelmet. És ezeket a cégeket ne kényszerítsük további bürokráciára. De az érzékeny adatok tekintetében a szankciók is figyelembe vendők. Üdvözlöm a névtelen adatok fogalom meghatározását, itt egy egyszerű technikai lépéssel élhetnek a vállalatok. Tehát itt bizonyos jelszavakat adnak, és a jelszavak mögött személyek vannak, azonban ezek az adatok névtelenek. Fogyasztóként ez nagyon lényeges lehet. Láthatunk összehasonlításokat például az energetika területén, hogy hogyan lehet hatékonyá tenni például az ingatlanokat úgy, hogy energiát takarítsanak meg. Most a végére érek. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne itt a áramszolgáltatókat és a gázszolgáltatókat is példaként megnevezni, hiszen itt az ellenőrnek természetesen joga van munkáját elvégezni és hogy ellenőrzi, hogy mire használják végezetül az adatokat. Köszönjük szépen, Kastélyi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nincs már nagyon sok időnk, úgyhogy csak rövid leszek. Üdvözlöm azt, hogy felülvizsgáljuk az adatvédelmi irányelvet, hiszen ezt valóban ki kell igazítani, hozzá kell igazítani a megváltozott digitális világhoz. Sean Kellynek is gratulálnék, hiszen már számos alkalommal hozzászólt, érdekes felszólalásaival gazdagította a vitát. Én úgy gondolom, hogy az volna a helyes, hogyha elgondolkodnánk az adatok anonimizálásáról, definíciókat megfogalmazni, a biztonsági intézkedések megsértését is pontosan körül kéne határolni. És lenne még egy pár dolog, ami még azért nem teljesen világos számára, de aggájjal tölt el. Például az illetékességek kérdése, ugye ki miben illetékes. Itt különbös, különbséget kell tenni. A jelenlegi megkülönböztetés 26-os, 28-as, 29-es cikkben igazából, amit ott olvasok, az csak-csak zavart okoz a különböző szerepkörökről, amelyek az ellenőrző hatóság és a feldolgozó szervek feladatait illeti hiszen ugye az azonosítható adatokhoz nem eh, férnek hozzá ezek a szervek, azonban a másik oldalon új kötelezettségeket is ter- teremtünk, például a személyes adatok feldolgozásának a hatásait a feldolgozónak eh, kellene tudni felmérni, miközben ő nem is tudja, hogy ezt hogyan kivitelezze. A harmadik dolog pedig hogy a feldolgozónak meg kell várnia a jóváhagyását az ellenőrzőnek. Annak érdekében, hogy egyáltalán feldolgozhassa az adatokat, de hát ez az egész folyamatnak a dinamikáját ássa alá, hiszen tudjuk, hogy az IT világában a gyorsaság, a sebesség diktál. A digitális világ egyszerűen egy nagyon érzékeny ökoszisztémának tekintendő, amely nagyon érzékenyen reagál az ilyenfajta intézkedésekre. Ezért a fejlődési trendet ilyen javaslatokkal visszavethetjük, és nagymértékben befolyásolhatjuk, úgyhogy az adatok feldolgozóit és az ellenőrök kompetenciáit, jogköreit el kell választanunk. A bizottság kap szót. Korádó asszony, a Justice főigazgatóságtól bizonyára hallotta, hogy mi hangzott el az érdekes vita során, úgyhogy nyugodtan reagálhat erre. Köszönöm szépen, Kelly úrnak szeretnék köszönetet mondani a tervezetét, természetesen megnéztük ezt a jelentés tervezetet, és meg is hallgattuk itt a hozzászólásokat a tagok részéről. Nyilván az egyéb eh, Imko, LIBE és más illetékes eh, társult, pontosabban társult illeti, eh, szakbizottságokban is nyomon követjük a vitát. Mit is javasolunk? Ugye szeretnénk egy egyablakos rendszert felállítani, amelyel a vállalkozásoknak az életét is megkönnyíthenénk, Másik célunk az az, hogy az alapvető jogot az adatvételemhez biztosítsuk. Ezek a célkitűzéseink, és ezek vezérelnek bennünket, amikor felülvizsgáljuk ezt a szabályozást. Ahogyan el is hangzott, a megfelelő egyensúlyt kell megteremteni. A bizottság letette az asztalra a javaslatát, és megpróbált erre az egyensúlyra törekedni. hogy az adatvédelem alapvető joga a személyek számára biztosítva kell, hogy legyen ez volt az egyik fontos dolog. A másik pedig, hogy egyszeresítjük a jogi környezetet, az adminisztratív terhek csökkentése és az elszámoltathatóság elemeivel kiegészítve. Az adminisztratív terhekről beszéltünk a tanácson belül a tagállamokkal, és hát nyilván van egyfajta mozgástér, hogy hogyan lehet ezt az adminisztratív terhet tovább csökkenteni. Anélkül persze, hogy a személyek számára az adatvédelem szintje csökkenjen. Tehát legalább meg kell őrizni a, le, a mostani védelmi szintet, és ezt ugye az online környezetre is biztosítani kell, hiszen tudjuk, hogy a személyi adatokat, amelyek 95-ben mint olyanok nem is léteztek, továbbra is fel tudják dolgozni. A jóváhagyás, amely az IMCO-ban is felmerült, mint mint probléma, az egyértelmű jóváhagyás. Ezzel kapcsolatban a bizottság úgy gondolja, hogy a javaslatát nem helyesen, vagyis nem teljesen helyesen értelmezték. Nem arról van szó, hogy ezt a jóváhagyási eljárás az adat feldolgozás tekintetében most ki akarjuk terjeszteni. Az érdekek egyensúlya az ellenőr részéről, a közérdek, különböző jogi előírások, ezek mind maradnak ugyanúgy, tehát nem arról van szó, hogy explicit jóváhagyásra az explicit jóváhagyás felé kívánunk elmozdul, elmozdulni, de amennyiben igen, amennyiben szükség van a jóváhagyásra, akkor ez legyen egy észszerű. Hogyha kettős ez a jóváhagyás és nem helyes módon kerül megadásra, akkor akkor itt arra helyezném a hangsúlyt, hogy az explicit módon az nem azt jelenti, hogy mindenképpen le kell ezt írni, de a beleegyezés az adott kell, hogy legyen az egyes egyén az ember részéről. A feldolgozó, feldolgozási folyamatot tekintve tehát szükség van a jóváhagyásra, és azt gondolom, hogy ez egy fontos elem, mert itt, ahogyan mondtam, úgy tűnik, hogy a bizottság javaslatát a e tekintetben egy kicsit félreértették. Annak örülök, hogy az adathordozhatóság, mint téma, az támogatást kap itt, és természetesen a biztos kész arra, hogy ennek a jognak a hatáját megtárgyalja önökkel. Aztán az, hogy bizonyos adatokat megszüntetnek, vagyis hát, hogy jog, joggal legyen az egyének arra, hogy a feledés homályába vesztenek ezek, erről is kell még tárgyalni. A lényeg az, hogy a konstruktív párbeszéd folytatódjon a bizottság és a parlament között, a jelentéstevővel, illetve a szárnyék jelentéstevőkkel is, úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, most Kelly úr kap szót. Azért, hogy összefoglalhassa ezt az igen gyümölcsöző és érdekes vitát. Az elején ugye elvesztettünk egy kis időt, de most úgy tűnik, hogy mégiscsak van egy pár percünk. Nem, semmi gond, rövid leszek. Örülök, hogy meghallgathattam a különböző felszólalókat és azok véleményét. Nagyon biztatónak tartom, amit hallottam, motivál arra, hogy tovább menjünk, nyilván az általános pontokkal egyet tudok értek, érteni, és persze, hogy vannak aggályok, ezeket is értem. A módosítók tekintetében meglátjuk, hogy ezeket akkor visszavonják-e, vagy elő, előre lépünk-e. Minden esetre a polgárok szolgálatába kell, hogy állítsuk ezt az új jogszabályt. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat én nem említettem, de Fiona Hall nagyon helyesen összefoglalta, hiszen minél több ilyen delegált aktusunk van, annál kevésbé leszünk hatékonyak a munkánk során. Helyesen hangzott el a bizottság részéről, ami a jóváhagyást illeti, az adathordozhatóság tekintetében, illetve az adatok megszüntetését illetően a, a, az eddigi elvek fenntartandóak, de hát látva a fejlődési trendeket nyilván nekünk is lépést kell tartani. Ez mind, mind a vitánk részét képzi, és ez helyes is így. Ami a vállalatokat illeti, itt a legfontosabb az számomra, hogy mindent meg kell tennünk, mindent tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adminisztrált terheket csökkentsük. Nincs, nem, nincs is innováció, ha gyakorlatilag indokolatlan terheket róvunk a, a vállalkozásokra. Ez az egyablakos rendszer szerintem jó, bízom abban, hogy erről megállapodás születik, és majd meg fogjuk nézni az egyes kérdéseket, egy, hangúan fogunk tudni dönteni, vagy sem, de ha széles a támogatás, akkor, akkor ezek olyan kérdések, amelyeket meg fogunk tárgyalni, és bízunk benne, hogy meg is fogunk róluk egyezni. Úgyhogy örömmel hallgattam itt a kollégáknak a mm, felszólalásait, és várom a módosítókat, illetve a többi eszmecserét. Bizonyára be fogják jelenteni, hogy mikor lesznek a módosítók benyújtásának a határidei mikor lesz a módosítók benyújtásának a határideje egészen pontosan. Igen, már itt volt az előbb a naptár előttem. A koordinátorok számára lesz egy nyilvános meghallgatás 16-tól 17.45-ig. A módosítókra pedig december 18 kedd lesz déli 12 óra. ezzel megyünk tovább, és egy eszmecserét folytatunk a stressztesztek vonatkozásában, az ellenálló képességi próbákra vonatkozóan. Bizonyára tudják, hogy november 5-én az ITRE-ben szavaztunk azzal kapcsolatosan, hogy szóbeli kérdést teszünk fel a bizottságnak, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll a közleménye a bizottságnak a stressztesztekre vonatkozóan. Ennek folyamányaként az ITRE egy állásfoglalást fogalmazott meg annak érdekében, hogy a jövőbeni irány elfet úgy elindítsa, amelyet egyébként 2013. januárjára várhatunk. A jelenlegi állásfoglalási tervezetben az szerepel, hogy itt az egyes frakciók közötti megállapodás alapján fogunk tudni fellépni, és gyakorlatilag a legtöbb el, elgondolásunkat lefedi a bizottság szövege, ami pedig vitás pont, azt majd módosító formájában benyújtjuk. A frakciók megkapták a szövegnek a fordításait november 22-én, és így lehetőségük nyílt arra is, hogy módosítókat terjesztenek elő, hiszen elég szűkös, szűk a határidő. Holna déli 12-ig van ugyanis idő még benyújtani a módosítókat. No, most akkor megadnám a szót az egyes frakciók képviselőinek, és ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják a frakciók álláspontját, de Castillo asszony fogja kezdeni. Először is szeretném aláhúzni, hogy a két százalék egy kiegyensúlyzott terv, és azt gondolom, hogy ez egy jó alapot teremt a kompromisszumot, kompromisszum számára az egyes frakciók között. A fukushimai esetre való reakció a bizottság részéről, illetve a nemzeti hatóságok részéről is azt mutatja, hogy kézbe kell venni az ügyet, és a stresszteszteket elindítani. Egy nagyon ambiciózus cégkitűzés volt, de jó eredményeket elmutatni. Úgy tűnik, hogy az a megállapítás született, hogy nincs az Európai Unión belül olyan erőmű, amely veszélyt jelentene, azonban a stressztesztek azonosítottak bizonyos hiányosságokat, különös tekintettel a felkészültségi szintre, a külső eseményekre, mint például szivárgásra, vagy, vagy a cunamira. A felmérések meg kezdődtek, vagy már ott tartanak az erőművek, hogy azonosítsák ezeket a biztonsági réseket a pajzson, és a végkövetkeztetésekkel tulajdonképpen minimum standardek kerülnek majd megfogalmazásra a biztonság vonatkozásában, egészen itt EU-s szinten. Nem szabad megismételnünk a múlt évi hibáinkat, amikor is a pro-kontra, tehát az atomerőművekkel kapcsolatos pro-kontra érveket ütköztettük, hiszen ha belegondolunk, lehet persze arra hivatkozni, hogy nagyon drága és nem versenyképes, de a stressztesztekre kell fókuszálnunk, és a biztonságra helyeznünk a hangsúlyt. Szerintem a végén meg fogjuk találni a közös hangot, a dokumentum alapján, és kulcsfontosságú szavazásokra fog sor kerülni. Fontos az, hogy meglegyen a többség itt a szakbizottságon belül, hiszen ez egy erős jelzés lenne a bizottság irányába a részünkről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hol asszony következik? Köszönöm. Egyetértek azzal, hogy az EU stresszteszt hasznos volt. Ugyanakkor nem volt annyira robusztus és átfogó, mint reméltük. Azt mondta, azt hozta ki eredményként, hogy nem kell bezárni egy reaktort sem, ugyanakkor további tennivalókat és akár több száznyi upgrade szükségességét kiadta a jelentés. Fontos tehát, hogy a tagállamok ezeket az azonosított ajánlásokat betartsák, és a legjobb gyakorlat honosodjon meg az összes atomene, atomerőműben reaktorok pedig megfeleljenek a legmodernebb feltételeknek, biztonsági előírásoknak, amelyeket elfogadtunk. Kesztyű asszony is mondta, hogy ez nem lesz olcsó, ez drága lesz, a bizottság azt mondta, hogy a 132 reaktor esetében a költség 10-25 milliárd euró között lehet az elkövetkezendő évtizedekben. Fontos, hogy átlátható módon működjön az ipar ezzel a, ezekkel a költségekkel kapcsolatban is nem lehet szó arról, hogy állami támogatást adjunk erre a dologra. Remélem, hogy a bizottság él majd versenyjogi jogköreivel, és az állami támogatás tilalmáról szóló szabályokat betartatja, odahat, hogy a tagállamok nem támogatják ezt az iparágat. Valójában ez az egyetlen olyan iparág, amelynek költségei az elmúlt 60 évben folyamatosan növekedtek, nem pedig csökkentek. Tehát noha itt erőteljes növekedésről és fejlesztésekről van szó, az iparágnak ezeket a terheket cipelnie kell, és nem szabad elfedni azt, hogy az iparág által folytatott tevékenységhez szorosan kötődő költségekről van szó. Az atomenergia az EU energiapolitikájának része, környezetvédelmi politikájának része, e, kihatással van az egészségpolitikára is. Ahogy az EU egyre újabb és újabb hatásköröket kap, és egyre több területre terjed ki az együttdöntési jogköre, olyan területekre, amelyek korábban e, csak állami hatáskörbe tartoztak. Itt azt gondolom, hogy egy párbeszédre van szükség az Euratom szerződés felülvizsgálatáról. Nagy anomália az, hogy eh, az atomenergiával kapcsolatos eh, gyakorlatilag összes döntésből ki vagyunk eh, zárva. Köszönöm. Balicsiti szúr kap szót. Ačiū germa pirmininkė. Komisijos pateiktas az dėl az testų rezultatų. Köszönöm. a stresszteszt eredményeivel kapcsolatos bizottsági közlemény megnyugtató. Vannak teendők az energetika, az atomenergia területén biztonsági intézkedéseket kell hozni. nem engedhetjük meg magunknak, hogy mások eltérőek legyenek az atomenergia biztonságára vonatkozó előírások egyik országban, mint a másikban, mégpedig azért nem, mert eh, ezek nem a tagállamra hatnak csak ki ezek a problémák, hanem egy egész régióra vagy egész Európára. Az atomenergetikai ágazat biztonsága két dologból áll, egyrészt a már létező reaktorok biztonságából, másrészt eh, pedig az épülő reaktorok biztonságából. Ami az atomerőművek leszerelését illeti, nagyon komoly munkát végeztünk eddig, az atomhulladékot évtizedekig kell tárolni, ennek nyilván vannak velejárói, ezt is figyelembe kell venni, amikor megítéljük az atomerőműveink biztonságát. a az atomerőművek leállításának kérdése egyre bonyolultabbá válik, és további problémák várhatóak a jövőben. Az Európai Bizottságnak ezért vezető szerepet kell játszania ezen a területen. Elvárható, hogy az Európai Bizottság javaslatokat tegyen le az asztalra amelyek vonatkoznak a már leállított atomerőművekre, vagy a leállításra ítélt atomerőművekre. Meg kell határozni az atomenergetikaiért felelős, bizton, atomenergetikai biztonságért az egyes felelősségi köröket. Köszönöm, Berzina úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A stressztesztel kapcsolatban el kell mondani azt, hogy ez a szubszidiaritás elv betartásával történt. Nemzeti szakértők, nemzeti atomenergetikai hatóságok hajtották végre ezt a feladatot. Engem az eredmények megnyugtatnak. Látjuk a táblázatot. Ezeket a táblázatokat a Nemzeti Atomenergetikai Hatóságok állították össze. A probléma az, hogy egyes esetekben politikai kérdéssé vált ez az ügy. Meglepetéssel hallottam Ötinger biztostól, hogy szerinte a temelini atomerőművet meg kellene vizsgálni külön, holott a temelini atomerőmű, amely Csehországban van, nem a legveszélyesebb atomerőmű Európában. Úgy tűnik, hogy egy nem annyira ideológiai megosztottság uralkodik, hanem inkább azok az országok különülnek el a többiektől, amelyek nem alkalmaznak, nem használnak atomenergiát, nem termelnek atomenergiát. Kár lenne itt politikai ügyeket kreálni ezen a területen. Minden országnak méltányos elbánásra van joga. A javaslatok és módosítók egy része a bizottság hatásköreit akarja kiterjeszteni, ezekkel nem értek egyet. Köszönöm. úr következik. Děkuji, paní předsedající. Eh, Köszönöm. Örülök annak, hogy végrehajtottuk ezeket a stresszteszteket, és eh, végre tudjuk, hogy atomerőműveink jó állapotban vannak. Bár vannak köztük olyanok, amelyeket eh, egyébként is eh, be akarnak zárni, de nem a stresszteszt eredményei miatt. Annak is örülök, hogy eh, a nukleáris biztonság javulni fog. Az atomerőművek nagyon bonyolult berendezések, ipari létesítmények hogyha más területeken, más nem nukleáris területeken hasonló szigorúsági teszteket hajtanánk végre más energetikai területeken, akkor meglepetéssel jutnánk talán arra a következtetésre, hogy azonnali biztonsági változásokra, változtatásokra van szükség. Ezekre a stressztesztekre rendkívül izgatott légkörben került sor. Annak idején elhangzott az is, hogy az atomerőművek 50%-a meg fog bukni ezen a vizsgán. Én eh, korábban aggódtam, e, örülök, hogy nem engem, nem az aggodalmaimat igazoltak, igazoltak ezek a vizsgálatok. Az egyes tagállamok e, atombiztonsági rendszere, nukleáris biztonsági rendszere működőképes. A kritikára nyitott, és úgy tűnik, hogy az együttműködés is jól működik az Európai Unióban az egyes ügynökségek bebizonyították, hogy megfelelő nukleáris biztonsági rendszer van a kezünkben, éppen ezért nem kell szerintem megváltoztatni az ellenőrzési rendszereket, mert a nemzeti ellenárzási rendszerek függetlenek, jól működnek, erre is számítottunk erre az eredményre. engem zavarna, hogyha ezeket a feladatokat európai szintre emelnénk, ahol valószínűleg lennének szakmai és egyéb problémák. Köszönöm. Köszönöm, Jortán kolléganő. Európai stressztesztekről beszélünk, de mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mi történt Japánban. A japán baleset két természeti katasztrófa következménye volt. És ezen a ponton pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem a nukleáris technológiában volt a probléma, hanem a dizájnban és a szervezetben. Ne felejtsük el, hogy a japán atom szabályzó törvény milyen volt, és a felelősök nem vették komolyan a figyelmeztetéseket. Ezt a balesetet meg lehetett volna akadályozni, amennyiben átvették volna a jó megelőző kultúrával rendelkező országok gyakorlatát. Európában nagyon jó a megelőző kultúra, és a stresszteszt pedig eh, ennek a négy, ennek a bizonyítéka. És ezt a stressztesztek pedig igazolták is. Tehát a stresszteszt eh, garantálja azt a hozzáadott értéket, ami a biztonsági kultúra. Tehát itt az Európai Unióban a biztonság a legfontosabb, és az egész Európai Unión belül nagyon magas szinten kell lenni a biztonságnak. Tehát javítani kell a helyzetet, és pedig jogalkotási eljárásokkal. Ezen kívül figyelembe kell kísélni a szakértők véleményét, és utána pedig meg kell nézni, hogy mi történik. Az Európai Uniót abba az irányba kell elmozdítani, hogy aktívabb legyen a nemzetközi szervezetek között. El kell érnünk, hogy a biztonsági szint a harmadik országokban is ugyanilyen magas legyen. Hiszen a, a biztonság, illetve az atomszennyezés nem ismer határokat. Jogalkotók vagyunk, és jogalkotóként olyan környezetet kell létrehoznunk, amely elég biztonságot nyújt a polgároknak, jó működési intézkedéseket kell hoznunk, és a jó gyakorlatot nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Köszönöm. Herzog kolléganő. Köszönöm szépen. Annyi szeretnék elmondani, hogy pillanatnyilag van egy megbeszélés Örményország és az Európai Parlament között, és ott is volt egy stresszteszt. Ez pedig azt mutatja, hogy az európai intézmények stressztesztje már elhagyta az Európai Unió határait, és eljutott egy harmadik országba is. Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a szomszédsági politikában részvevő országok is részt vállalnak a folyamatban. Egy másik dolog, amit említeni szeretnék, illetve amire emlékeztetnék, Fukushima kapcsán hogy hát Jordán asszony is ezt tette, de én ezt máshogy szeretném. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy nem tudjuk elfogadni az állásfoglalást, hiszen a különbségeink nagyobbak voltak, mint az állásfoglalás szövegében való egyetértés. Remélem, hogy ezzel a jelentéssel más lesz a helyzet. Nagyon fontos, hogy meglegyen ez a jelentés, nem csak azért, mert nagyon fontos az Európai Parlament véleménye, hanem a bizottság szövege nem elég jó. Éppen ezért javítható, hogyha a parlament elfogadja a véleményt és csatolja. Itt még egy dolgot említenék. Számos levelet kaptam, és írtam is. A bizottság eléggé gyakran azt állítja, hogy az Európai Parlament tagjai kérték, hogy az atomerőműveknek legyen egy minőségi listája. Ilyet nem kért a bizottság az Európai Parlamenttől. Emlékszem itt a vitára, amit lefolytattunk? A, a politikai aréna arénán betöltött helyüktől függetlenül, az atomenergiától függetlenül, ezzel a listával problémák voltak, és pillanatnyilag el kell mondanom, hogy nem az ITRE bizottság kért ilyen listát ebben az értelemben az atomerőművekről. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon szerénynek kell lennünk, de nagyon korrektnek is véleményünkben, hogy ezek a dolgok a szubszidiaritás és az Euratom szerződés hatájában maradjanak, vagy megváltoztatjuk az Euratom szerződést, vagy pedig az új energiaszerződésre emlékeztetnék, amely ezt a veszteséget pótolná. De ami még fontos, az az, hogy a közvélemény és a jogalkotók vélemény is megváltozott az atomerőművekkel kapcsolatban. Itt megemlíteném, hogy amelyek, azok az országok, amelyek támogatják az atomenergiát, erősek, és akik nem támogatják, az is. Tehát emlékeztetek például Németország esetére, ahol a stressztesztek alapján bezárnak atomerőműveket. És ez egy új tapasztalat az összes játékos számára politikában és az iparban is. Óvatosnak kell lennünk, hogy mit csináljunk a bezárt, de még nem leszerelt atomerőművekkel, hiszen biztonsági kérdésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Odi kolléga. Köszönöm, elnök eh, asszony. Először is eh, gratulálni eh, tudok ahhoz, hogy egy olyan vitában nyilvánulhat meg a parlament, amelybe ténylegesen beleszólása is van, nehéz témáról van szó. A bizottság közleménye szerintem, és ezt mondtam egy biztosnak, a biztosnak is, nem reagál kellőképpen a tagállami stressztesztekre. A bizottságnak ilyen tudása, szakképzettsége nincsen, nem tudja megítélni a nemzeti hatóságok munkáját, ugyanakkor a polgárok számára fontos az atomenergia szerepe, amely vitatárgyát képezi. Az Európai Parlament szerintem ideje, hogy belépjen az Euratom szerződésbe. Ez fontos, hogy szorosan tudjunk kapcsolódni az összes témához, a nukleáris energia, az atomenergia nem alkalmazható a jövőben átláthatatlan módon. Nem lehet azt a jövőben folytatni, hogy az összes költséget nem vesszük figyelembe. Itt olyan költségekre is gondolok, mint az összes biztonsági költség, az összes leszerelési költség, a terület mentesítésének költsége. Ezek olyan témák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Mindenképpen gratulálok a kezdeményezéshez nem értünk mindenbe egyet, mindenki végezze el a dolgát. Grazie, la Köszönöm szépen, Cikau asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni ehhez a nagyon kiegyensúlyozott szöveghez, meg vagyok győződve róla, hogy az összes frakció félre teszi majd érzéseit, hogy támogatja vagy ellenzi az atomenergiát, és a az atomerőművek biztonsági elemére fog koncentrálni. Ez nagyon fontos, és ezt az anyagban ki is hangsúlyozza. Nagyon fontos, hogy a szükséges biztonsági intézkedéseket kiépítsük, és pedig a stresszteszt eredményei alapján, amelyeket lefolytattak. Arról is meg vagyok győződve, hogy szükségünk van mondjuk 5 évenként vagy 10 évenként eh, egy ismételt vizsgálatra. Ezen kívül lényeges az is, hogy eh, ezek az értékelések közös biztonsági normákon alapulnak. Ezeknek az eljárásoknak eh, harmonizáltaknak kell lenniük európai szinten. Természetesen. És a szubszidiós elvét is figyelembe kell venniük egy végső elem, amit mondanék, az, az a szükséglet lenne, hogy legyen megfelelő képzett személyzet. Ezen kívül megfelelően képzett és megfelelő számban meglévő személyzet. Hiszen a, az emberi tényező itt nagyon fontos. Ezen kívül el kell gondolkoznunk az alvállalkozókon is, hogy megfelelő módon fel vannak a készülve, megfelelő módon képesítettek-e, hiszen eh, láttunk néhány országot, ahol egyszerűen túl sokat dolgoznak az emberek az atomerőművekben, túlterheltek, ez pedig biztonsági kockázatot jelenthet. Azok az emberek, akik az erőművekben dolgoznak, ne érezzék a közfinanszírozás kurtítását és a megszorító intézkedéseket. Az atomerőművekben dolgozókat védeni kell a takarékosság intézkedésektől. Köszönöm. Pródi kolléga kap szót. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ezekről a dolgokról már korábban is beszéltünk. Meg kell néznünk az atomreaktor, az atomerőmű egész élet pályáját, amikor a biztonságról beszélünk. Figyelembe kell vennünk, hogy a biztonság hogyan vonatkozik a továbbműködésre, illetve hogyha egy atomerőművet lebontunk. És nagyon fontos a hulladék kezelése is. El kell gondolkodnunk azon, hogy egy atomerőmű leállítása milyen következményekkel jár. És hogyha egy atomerőművet majd leállítunk, akkor mikor? És körülbelül 15 milliárdba kerül egy atomerőmű leállítása. Ezeket a dolgokat sem szabad elfelejtenünk. Végezetül pedig elmondanám, hogy nagyon fontos olyan rendszereket eh, kidolgozni, amelyek biztosítják a biztonságos hulladékkezelést, és meg kell találni azokat a helyeket, ahol tárolni lehet az atomhulladékot. Tehát eh, itt egy egész kezelési rendszerről van szó, hiszen veszélyes hulladékokról van szó. És eh, meg kell nézni például az energia hatásokat is. Köszönöm. Vidal Quadras úr. Esta, esta resolución hay que darle la bienvenida. Üdvözöljük természetesen a szöveget, amely igen semleges. Azt gondolom, hogy itt pártatlanul és objektív módon kell eljárnunk, szigorúan tudományos alapon. Ideológiai vitákra itt nincs szükség, hiszen itt tényekről van szó. Arról van szó, hogy az Európai Unió pont Fukushima után különböző stresszteszteket rendelt el az atomerőművek tekintetében. Itt arról van szó, hogy az atomenergia biztonságát globálisan szavatoljuk. Itt van egy felügyelő hatóságok európai csoportja, és ez együttműködik a nemzeti felügyeletekkel. Láthattuk ennek kapcsán, hogy lehetnének javítások. Vannak megfelelő ajánlások, és terv is van, hogy hogyan lehetne az atomerőműveket rendbehozni. Nyilván van mit javítani. Ezen kívül itt a bizottság közleményében olvasható ez. Nincsenek olyan műszaki okok, ami miatt be kellene zárni atomerőművet. Egyetlen egyet sem. Különbséget kell tennünk a koncepciók között az Európai Unió különféle nyelvein különféle verziók vannak. Az angol például azt mondja, hogy safety and security, ez a biztonság és a műszaki biztonság. Az angol kifejezés a nuclear safety. Létrejött egy ad hoc csoport, annak érdekében, hogy kivizsgálják, hogy mennyire biztonságosak az atomerőművek, például egy repülőgép szerencsétlenség bekövetkeztekor. A technikai, a műszaki biztonságra is ki kell dolgozni terveket. Vannak már nemzetközi szövegek, amelyeket az Európai Uniónak figyelembe kell vennie. Ezeket a szabályokat legalább meg kell említeni ezen a helyen. Természetesen minden javítható, nyilvánvaló. De a parlamentnek most főleg a nukleáris biztonságra kellene ügyelnie, és nem más aspektusokra. Arról van szó, hogy folytatjuk azt, amit az atomenergia kezdeteitől célként fogalmaztunk meg, ez pedig a bizottság nagymért, a biztonság nagymértéke. Itt pozitív hozzájárulást kell tennünk. Köszönöm. Most a bizottságnak adom át a szót, vége a felszólásoknak. A stressztesztek tekintetében egy pillanat. Kettő persze még eh, Turmes úr kér szót. Elnézést, hogy elkéstem. Jó a szöveg, állásfoglalás tervezetként, de az erőművek biztonsága és a stresszteszt nagyon fontos. Tehát például a repülő szerencsétlenségek hatása csak négy országban vizsgálták meg, és más helyeken nem, ahol atomerőművek vannak és a stressztesznek csak akkor van eredménye, hogyha összeállítunk egy rangsort a legveszélyesebbekről, és hogyha ezeket a reaktorokat utána bezáratnánk. Arról is beszéltünk, hogy hogyan javítsuk az irányelvet a legmodernebb ismeretek alapján és a felelősség kérdése is felmerül. Fukushima után a japán adófizetőknek 93 milliárd eurót kellett kifizetniük. Tehát egy cég nem tud ennyit kifizetni, hogyha tönkre megy, tehát az adófizetők fogják kifizetni helyette. Európában is az adófizetők fizetnek, bármilyen szerencsétlenség történik. Ez rossz alap. Hiszen van egy belső árampiac, és itt a saját magának kell fizetni a biztosítást, hogyha például egy szélerőművet el akarnak vinni, tehát mindent ki kell fizetni, hogyha lezárnak valamit, ha el kell szállítani, és így tovább. És nem okozunk széndiokszid kibocsátást. Vannak atomerőművek, amelyek nem fizetik ki a kockázatokat, nem fizetik ki a leállításukat, és sem a hulladékot. Tehát itt nem egy szinten van a játék. Tehát ennek a magyarázata az a tény, hogy van egy technológia, amely történelmi okokból soha nem fizette ki a saját költségeit. Szerintem ebben az irányelvben is szólnunk kell erről hogyha tényleg egyenlő feltételeket szeretnék létrehozni. Köszönöm. Köszönöm most a bizottság. Uh, thank you, Madam President. First of all... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném először is üdvözölni ezt a az állásfoglalás tervezetet, mert ahogy önök közül többen is mondták, eh, nagyon kiegyensúlyozott, és eh, foglalkozik mindazzal, amiről szó van a mi közleményünkben is, beleértve olyan dolgokat is, hogy mi legyen a stresszteszt eh, sorozat következtetéseivel, Offsite Emergency Preparedness, atombiztonsági irányelv, illetve az atombalesetekért, illetve incidensekért való felelősség, valamint a nemzetközi szabályozás áttekintése és annak javítása. A stresszteszt egy korábban soha nem látott önkéntes gyakorlat volt, az Európai Unióban, ugyanazon metodológiát követve egy koherens kockázat és biztonsági elemzést tartottunk az összes atomerőműben. Az ENSZ-nekkel együttműködtünk, és én azt gondolom, hogy nemzetközi benchmark lett az eredménye a stressztest műfajban ennek az európai folyamatnak. Tehát szeretném aláhúzni azt, hogy mennyire pozitív volt a hozzájárulása a szabályozó hatóságoknak. Ők maguk is elmondták, hogy 500 emberévnyi munkát végeztek el 18 hónap alatt. Azt gondolom, hogy a legfontosabb prioritás az az ajánlások végrehajtása kell, hogy legyen a stresszteszt nem lehet egy újabb eh, brüsszeli papír művelet, annak következtetéseit eh, kemény befektetéseknek kell követniük, az év végéig megszületnek a nemzeti cselekvési tervek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan fogják az ajánlásokat végrehajtani. A hatóságokkal megállapodtunk abban, hogy ezeket a cselekvési terveket szintén peer review alá vetjük, és gyomon követjük azt is, hogy hogyan valósulnak meg. Az Európai Bizottság teljesen tudatában van annak, hogy a végrehajtás fázisa nemzeti hatáskörbe tartozik, ugyanakkor ezt közelről szorosan monitorozni fogjuk, és ahogy ezt a közleményünkben is mondtuk, erről 2014. júniusában be akarunk számolni. Önöket is érdekli talán, hogy az Európai Bizottságnak van egy ilyen jelentéstételi kötelezettsége, ami az atomerőmű területén kívüli szükséghelyzeteket illeti, offsite emergency, itt ezt további prioritás munkaként azonosítottuk, és egy tanulmány készül erről a témáról, ami a nukleáris incidensek iránti felelősséget illeti. Folytatódik a munka. Különösen az áldozatok segítésével kapcsolatos munka, valamint a verseny torzulásos aspektus felülvizsgálata folyik 2014-ig. Annak is örülünk, elnök asszony, hogy sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk szomszédos országokkal. Ezek közül kettő, Ukrajna és Svájc teljes mértékben részt vett a stressztesztben. Mások elfogadták a módszertant, noha más menetrendet alkalmaztak. Az önök állásfoglalásának Oroszországgal és Fehér Oroszországgal kapcsolatos részét érdemes lenne kicsit átfogalmazni. Fehér Oroszországban ugyanis nincs még atomerőmű, ennek ellenére részt vettek a bizottság által szervezett összes találkozó, míg az Orosz Föderáció egy saját nemzeti stressztesztet hajtott végre, ugyanakkor nem vettek részt eh, a mi peer review folyamatunkban, hanem a stressztesztük eredményét közvetlenül a Nemzeti Atomenergia Ügynökségnek adták át. A folyamat során mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, végrehajtsuk eh, az nemzetközi szinten az atomenergia biztonsági egyezményt, munkacsoportok születtek lettek felállítva ebből a célból, és eh, mivel önök is mondták, önök közül valaki mondta, hogy eh, az atombalesetek nem ismernek nemzeti határokat, nagyon fontos, hogy nem csak az EU-n belül, ne csak az EU-n belül, hanem világméretekben is el sikerüljön érnünk a lehető legmagasabb fokú nukleáris eh, biztonságot mint ahogy az már a Fukushima baleset előtt is köztudott volt, és prioritásunk volt, az Európai Bizottság a jövőben is rendkívüli fontosságot tulajdonít a nukleáris biztonság megerősítésének. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak. Így a mai vitákat lezártuk. Már említettem, hogy nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt hallgatni a különféle frakciók véleményét. És még említettem, hogy a határidők nagyon szorosak. A módosítók benyújtásának határideje holnap, csütörtök 12 óra. Mindenkit megkérek, hogy még egyszer vesse neki magát a célegyenesnek. A mai munkánkat lezártuk, és 5 perc múlva a koordinátorok ülése kezdődik.